Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, kérem foglaljanak helyet. És akkor meg is nyitom a mai ülésünket, és mindannyiuknak nagyon boldog új évet kívánok. Megkapták a napi rend tervezetét, ezzel kapcsolatban bármilyen fajta kérdés eh, van-e? Nincs. Akkor üdvözlöm itt körünkben a biztost, illetve üdvözlöm a számövőszék képviselőit is itt. És szeretném Önöket ismételten támogatni, tájékoztatni arról, hogy ezt az ülést közvetlenül közvetítjük az internetre, és így mindenki láthatja Önöket a világon. Azt javaslom, hogy az, a hármas 4 pontot vonjuk össze. Ez egy hasonló pont, bár két különböző számövőszéki képviselő felelős ezért, és ez először is Westberg úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt eh, képviselők, tisztelt Vivánx úr, hölgyeim és uraim! Azután, hogy közreadtuk a 2010-es szemőszék éves jelentést, e, és mivel én vagyok a külső segítségfejlesztés és bővítés fejezetének jelentéstevője, engedjék meg, hogy áttekintést adjak arról, hogy mit állapított meg a szemövőszék, és milyen következtetései, ajánlásai voltak a szemövőszéknek ezen politikai területre. Figyelembe véve a tranzakciók szabályszerűségét, 165 e, kifizetést vettünk alapul és 75 előfinanszírozási kifizetést, és 90 köz, közvetett, illetve végső kifizetést. A számvőszék arra jutott, hogy összességében a külső segítségnyújtás, fejlesztés és bővítési politikai csoport hibamentes volt, és a hiba rátát 1,7%-ra becsültük. Ugyanakkor a ideiglenes, illetve végső esetében voltak materiális hibák. A hibák gyakorlóságát illetően az azt jelenti, hogy az auditált kifizetések 23%-át érintette a hiba. Ezeket mindegyikét a ideiglenes, illetve a végső kifizetésen találtuk. A kifizetések jelentős része előlegek formájában történt kifizetésre. A legtöbb hiba a kiválasztott perióduson kívül történt, beleértve ebbe a különböző projektköltségeket, a szó volt itt a különböző dokumentumokról, illetve olyan kifizetésekről, amelyek nem voltak a bizottság által betervezve a releváns szerződésekben. Ezen kívül azt is láttuk, hogy nagyon sok volt a nem számszerűsítető hiba a különböző közbeszerzési eljárásokban. Figyelembe véve a rendszerek hatékonyságát, a számövőszék megvizsgálta az ellenőrző rendszereket, az Európéd, illetve a DJ Elarge kapcsán, és arra jutottunk, hogy mindkét főigazgatóság kapcsán a rendszerek részben hatékonyak voltak abban, hogy a tranzakciók szabályszerűségét biztosítani lehessen. Az Európédről megközött következtetéseket majd a kollégám fogja önök elé tárni. Habár a bővítési főigazgatóság tehát intézkedéseket arra, hogy javítsa a belső ellenőrzési rendszereket. Nem tudtuk egyelőre még megerősíteni ezen javítások hatékonyságát. A következő gyenge pontokat találtunk, nem volt megfelelő részletezett iránymutatás az akreditációs iránymutatásokban, amiket a bizottság adott meg. Ezen kívül a bizottsági ellenőrzések auditjával kapcsolatban is volt, volt a gyenge pontok, és ezen kívül a pályáztatás időszakban, vagy az ezt következő szerződési, módosítási szakaszban is voltak közbeszerzési eljárási hibák. Habár van monitorozás és felügyelet a a bővítési főigazgatóságnál, ezek hatékonyak is. Mégis a szemvőszék azt találta, hogy az adatok minőséget illetően voltak hibák, nem voltak teljesek, vagy nem voltak pontosak ezek az adatok az információs rendszerben. Ezen kívül nem voltak megfelelő eszközök arra, hogy konszolidálni lehessen a helyszíni látogatásokkal kapcsolatos delegációkat. A decentralizált menedzsment érdekében illetve emiatt a bővítési főgazgatóság csak a nemzeti rendszerek kialakítását auditálja, míg a delegációk esetében csak a működést auditálják. Úgy találtuk, hogy a külső adatok, illetve a mentesítési eljárások azok hatékonyak. Végezetül a szemüvösszék úgy gondolta, hogy a bővítési főigazgatóság belső audit eljárása hatékony és megfelelő jelentéseket kínál, ami a bizottság menedzsment reprezentációját életi. A számvevőszék javulást tapasztalt a bővítési főigazgatóság, illetve a Europaid éves activity jelentésében, bár még mindig vannak ügyek, amelyekkel foglalkozni kell a bizottságnak. A fennmaradó hiba százalék kiszámolása a DJ Large esetében a decentralizált menedzsmentre vonatkozik, amely 2010-ben csak 30%-át tette ki a kifizetéseknek. Úgy gondoljuk, hogy a főigazgató nyilatkozata a Európéd esetében, illetve az éves aktivitás jelentés részben megfelelő értékelését adja a pénzügyi igazgatásnak az EDF-fel kapcsolatban. Most még rátérek a következetesekre és az ajánlásokra. Ahogy már elmondtam, a számvevőszék úgy gondolja, hogy a bővításra, fejlesztésre, külső segítségre eh, adott eh, kifizetések 2010. december 30-ig materiális hibáktól mentesek voltak, ugyanakkor voltak gondok, hibák voltak, materiális gondok voltak az idéglenes, illetve végső fizetések esetében. A felületi rendszerek, előző rendszerek részben voltak hatékonyak abban, hogy meg lehessen határozni a kifizetések szabályszerűségét. A következőket javasolja a számvevő szék a DJ Large-nak meg kell határoznia a kritériumokat, amelyekkel meg lehet tudatni az exante elnözéseket, és fel lehet függeszteni a decentralizált országok különböző menedzsment rendszereit. Ezen kívül a DJ Large-nak ki kell fejlesztenie egy eszközt arra, hogy meg lehessen könnyíteni a különböző látogatások eredményeinek konszolidációt, amelyek a legalitáshoz, illetve a szabályszerűséghez kötődnek. Az Európai Bizottság koherens metodológiát kell, hogy kialakítson a fennmaradó hiba százalékok kiszámolására, Tisztelt elnök úr, képviselők, ezáltal le is zárom a beszámolómat, amely a számövő székéves jelentéséről szólt, a 2010-es külső segítségnyújtás fejlesztés és bővítés témájában. Köszönöm szépen, hamarosan meghallgatjuk a reagálásokat, de először Rámáló úrnak adom át a szót, aki az Európai Fejlesztési Alapot képviseli. Muchas gracias, señor presidente, miembros de... Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt szakbizottsági tagok, tisztelt biztos úr. Köszönetet szeretnék mondani önöknek, hogy lehetőséget nyújtottak arra, hogy a számbevőszéki ellenőrzés eredményeihez hozzászóljak, és az Európai Fejlesztési Alap ellenőrzéséről szót ejtsek, ami ugye a 2010. évi gazdálkodás illeti. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés alapján a következőkre terjedt ki a vizsgálata a számvevőszéknek. Egyrészt a 8-as, 9-es és 10-es Európai Fejlesztési Alap éves számvitelére ide tartoznak a költségvetési végrehajtásról szóló jelentések, valamint a ezáltal érintett műveletek jogszerűsége és helyességére. A vizsgálatra a számbevőszék saját metodikája alapján kerül sor, itt megbízhatósági nyilatkozatra gondolok, megnézték az ellenőrző rendszerek működésének hatékonyságát, és ennek keretében szúrópróba szerűen erősítették meg az eredményeket az Europe Aid-nél és az Európai Uniónak az egyes delegációnál is történtek vizsgálatok. Ezzel kapcsolatban hét delegációt vizsgált meg az Európai Számvevőszék, amelyeket a véletlenszerűség elve alapján választottak ki. Itt Gánáról, Ugandáról, Ruandáról, Mariló, Burkina Faszóról, Szenegáról és Barbadosról van szó ezekről a delegációkról tehát. Megnézték az át tekintő ellenőrző rendszereket, ezek hatékonyságát, az ex ante kontrollok végrehajtását, és azt, hogy milyen ellenőrzéseket folytattak le a szervek, illetőleg milyen helyszíni külső ellenőrzésekre kerül sor, és a belső ellenőrzés hogyan működött a bizottság ezen szerveinél. Ami a mélység ellenőrzést illeti, a következőt alapította meg a számvevőszék. 30 eh, tranzakció megfelelt eh, a szabályoknak, 165 tranzakció olyan fizetésekre vonatkozott, amelyeket a bizottság kezdeményezett, és ebből 20 esett a költségvetési segély területére. Ezek a vizsgált tranzakciók megfeleltek a támogathatóság, a pontosság és a kifizethető összegek feltételeinek, és a tényleges végrehajtás is megfelelő volt. Ennek megfelelően vizsgálták meg az Aerop égynek az éves jelentését és értékeltét. Ennek az értékesnek az eredménye a következő, ami a számláknak a megbízhatóságát illeti. A számvevőszék azt mondta, hogy a 8., 9. és 10. Európai Fejlesztési Alap minden fontos vonatkozásban hűen tükrözi az Európai Fejlesztési Alap pénzügyi vagyoni helyzetét, és a tranzakcióknak az eredménye, valamint a kifizetések és befolyó pénzek is e, ilyen értékelést kaptak. Ez megfelel e, a költségvetési rendünk szabályainak, valamint a számviteli szabályoknak is. Ami a tranzakcióknak a jogszerűségét és megfelelőségét illeti, azt találtatott, hogy a bevételek és a kötelezettségek a 2010-es évre vonatkozóan minden tekintetben rendben voltak, és jogszerűeknek mutatkoztak. <clears throat> Ugyanakkor a számvevőszék nem ért egyet a kifizetések területén azok megfelelőségével és jogszerűségével, ez két okra vezethető vissza. Egyrészt az ellenőrző és felügyeleti rendszerek még nem teljesen hatékonyak, és a kifizetéseknek a megfelelősége így nem teljesen biztosított, másodszorban pedig a 2010-ben folyósított kifizetések esetében bizonyos hibák merültek fel. A számbevőszék úgy gondolja, hogy 95%-os pontossággal megállapítható a százalékos hiba 1 és 5,9% között volt <clears throat> a hiba arány, és 3,4%-ra tehető legvalószínűbben a hiba arány. A legfontosabb hiba források a különböző projektekkel kapcsolatos kifizetések, például a pontossági számítási hibák, aztán hibák fordultak elő a a dokumentumok területén, tehát bizonyos nyugták, bizonylatok, például beszerzett áruk és rendelkezésre bocsátott szolgáltatások a kapcsolatban hiányoztak, vagy bizonyos számlákat úgymond felfújtak, nem igazodnak a, a szolgáltatás mértékéhez, illetőleg a támogathatóság feltételen nem teljesült a közbeszerzés területén is mutatkoztak bizonyos szabálytalanságok, és az olyan kiadások területén, amelyeket ebben a költségvetési évben végrehajthattunk, illetőleg nem kerültek rendesen megfizetésre az áfa tartalmak. Ezek a számszerűsíthető hibák, tekintetében úgy gondolja a számvevőszék, hogy van, vannak ö, olyan hibák is, amelyek ezek mellett nem számszerűsíthetők. A nem számszerűsíthető hibák, különösen a garanciák, azon garanciák területén fordultak elő, amelyek nem igazodtak aztán a kifizetésre kerülő összegek nagyságához. Aztán a igazgatási területek esetén is a, a kell, nem kellő ellenőrzésre visszavezethetően voltak ilyen nem szerűsíthető ibák, illetőleg a szerződéses feltételek betartása területén. Ami a felügyeleti és vizsgálati rendszereket illeti, a számvevőszék azt gondolja, hogy az Europe Aid-nek a központjában és a delegációnál is csak részben hatékonyak ezek a felügyeleti és ellenőrző rendszerek és nem feltétlen alkalmasak arra, hogy minden hibát felderítsenek, megakadályozzanak vagy kijavítsanak, különösen, ami pedig, különösen az, ami azokat a hibákat értik itt, amelyek az ex antre ellenőrzéseknél fordulnak elő. Tehát ezeknek a tranzakcióknak a ellenőrzését, felügyeletét, az eljárásokat és a helyszíni külső vizsgálatoknak a hatékonyságát tovább kell javítani. Most egy, az Europe Aid egy Eh, ellenőrzési tervet is végrehajtott, és megpróbált ezáltal a menedzsmentet és a hatékonyságot javítani. Ez a terv megfelel a korábbi jelentésekben szereplő számvevőszéki ajánlásoknak, illetőleg megfelel a jelenlegi ajánlásoknak is. 2010-ben ugyanakkor az volt a helyzet, hogy ez a terv még gyermekcipőben járt. A az Arop Aid az éves tevékenység jelentésében kifejezésre juttatta, hogy a maradvány hiba arány, tehát azoknak a hibáknak az aránya, amelyek minden ellenőrzés követően is még megmaradnak, nos ez nem adhat uh, okot semmiféle fenntartásra. Nos, uh, tisztelt biztos úr, tisztelt szakbizottsági tagok, engedjék meg, hogy elmondjam, hogy a számvevőszék azt kell, hogy mondja, hogy az Arop Aid uh, <clears throat> sajnos nem feltétlen támasztotta alá az összes ajánlását, úgyhogy mi azt ajánlanánk, hogy javítsuk eh, az Európai Fejlesztési Alapnak a menedzsmentjét, ami a projekteknek a végrehajtását illeti, illetőleg a költségvetési segélynek a végrehajtását illeti, ami pedig eh, a kifizetéseknek a jogszerűségét és megfelelőségét illeti ezen a területen az Europe Aid-nek eh, nagyon sok intézkedést kell el fogadnia még, ami az a cselekvési tervben benne van, és meg kell nézni eh, a maradvány hibáknak eh, a pénzügyi kihatásait. Itt a különböző, itt a külső hely, tehát itt a külső eh, bevont ellenőrök által adott tanúsítványoknak a megfelelőségét is vizsgálni kell, aztán itt a különböző ellenőrzések hatékonyságát, különösen az expost ellenőrzések hatékonyságát is vizsgálni kell, és nem utolsó sorban a projektek felügyeletének hatékonyságát adott esetben helyszíni ellenőrzések útján is növelni kell, különösen akkor, hogyha több éves eh, áttekintő ellenőrző munkáról van szó. Gif. Köszönöm szépen. Mielőtt Pibálsz úrnak adom meg a szót, szeretném üdvözölni szakbizottságunk új tagját, Otesz Filália asszonyt. Szívélyesen üdvözlöm, és remélem, hogy kellemes lesz itt a szakbizottságon belül a munkája. Pibász úr, elnök úr, tisztelt képviselők, Veszberg úr, Ramáló úr, hölgyeim és uraim, a 2010-ben megfelelő jelentést kaptunk a számvevőszéktől. Először fordult elő, hogy a materialitás alatt van a hiba arány 1,7 ami pedig a valószínű hibákat illeti, ez 3,4 százalék volt tavaly, az EDF-en belül 2-3 százalékos hiba arányt találtunk. Ez azt mutatja, hogy a számbevőszék jelentése szerint, hogy az európai támogatások odanyújtása egyre megfelelőbb. Ami pedig a reziduális hibát illeti, ennek még alacsonyabbnak kell lennie, mint ahogy azt a bíróság, vagyis a számvevőszék jelezte. Tovább dolgozunk azon, hogy további javulások legyenek. A jobb és attraktívabb fejlesztési politika segített. A célom az, hogy 2012-ben a pénzügyi irányítási rendszer még hatékonyabb és hatásosabb legyen ami a felügyeleti és kontrollrendszert illeti, ennek hatékonynak kell lennie, de nem szabad elfelejteni, hogy az ellenőrzésünk a több éves tervek egész életciklusára kiterjednek, és figyelembe vesszük a bíróság ajánlásait. Az elmúlt években a megfelelő pénzügyi irányítást követjük a külső támogatás során, és ezek az erőfeszítések meghozták gyümölcsüket. a különböző delegációk jelentéseit is figyelembe vettük, és ez azt jelenti, hogy az elszámoltathatóság javult, a jelentési rendszer is, valamint a segélyprogramok végrehajtásának minősége. A monitorozási irányvonalakat is erősítjük, és igen jelentős megelőző intézkedéseket vezettünk be, például új pénzügyi irányítási útmutatókat adtunk az alkalmazottak számára, a tisztviselők számára, és minden érdekelt fél számára több információt adunk a képzés is javul a delegációvezetők számára, a saját személyzetünk számára is, még mielőtt a delegációkhoz csatlakoznak a képviseletekhez. A tranzakciók száma, vagyis összege igen jelentős. A reziduális hiba arányokat kívánjuk javítani. Odafigyelek a az eljárás eredményeire. Az ellenőrzések átfogóak, és alulról fölfelé irányulnak a folyamatok és a struktúra során. Igen, komoly erőfeszítéseket vagy forrásokat használunk fel, éppen ezért a felügyeleti rendszert a költség hatékonyságra összpontosítjuk, és arra, hogy a nem megfelelőség aránya alacsony legyen. De nem lehetünk önelégültek, biztosak akarunk lenni abban, hogy a külső segítséget, amelyet Európa nyújt, mindig hatékonyan alkalmazzuk. Ezt kívánja a nyilvánosság is a hatékonyabb teljesítés a legfontosabb a fejlesztési politikában. Változásokat is javasoltunk, vagyis a költségvetési támogatásban modernebb, korszerűbb hozzáállásunk legyen, megfelelőbb eszközeink, azért, hogy ott segítsünk, ahol a legnagyobb szükség van rá. A megfelelő pénzügyi iránynyitás fontos, korrupció kiküszöbölése és az eljárások egyszerűsítése. Igen, jelentős kihívások előtt állunk, főként a jelenlegi gazdasági légkörben. Úgy gondolom, hogy ezeknek a kihívásoknak meg kell felelnünk, a bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat között javítani kell az együttműködést. Összefoglalóan szeretném elmondani, hogy nagyra értékelem a számvevőszék hozzájárulását a munkánkhoz. Ez erősíti a bizottság erőfeszítéseit. A célunk az, hogy hatékonyabb legyen a segítségnyújtás azért, hogy a fejlesztési célokat is tovább erősítsük. Szeretnék eh, Ferner úrnak és Enhausernek eh, a jelentéstevőknek gratulálni és köszönetet mondani. Tudom, hogy számíthatunk a szakbizottság tagjaira és a számvevőszékre azért, hogy az eszközeinket felelősen alkalmazzuk, betartsuk a az ígéreteket, és minden euróról elszámoljunk. Elnök, köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig Filmár úrnak szeretném átadni a szót, aki a bizottság költségvetési igazgatóságának felelőse. Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretnék köszönet mondani a szemövőszéknek, de a biztos úrnak is. Három részre szeretném felosztani a hozzászólásomat. Először is Szeretnék arról beszélni, hogy az előfinanszírozásnak milyen hatása volt a költségvetésre, illetve a hiba arányokra. Másodszorban szeretnék beszélni néhány szót az ellenőrző, illetve felügyeleti rendszerek hatékonyságáról, harmadsorban pedig szeretnék beszélni a Europe éves tevékenységi jelentéséről is. Tudom, hogy a külső politikák területén az összes hiba százalék 2 százalék alatt volt ebben az évben, először történt ez meg, és ezért már gratulálom is kell önnek ehhez, és eh, más részről viszont, hogy ezt többször is elmondtam már, és ahogy ezt elmond, elhangzott ez a számvevőszék, számvevőszék éves jelentésében novemberben, eh, akkor is hozzátettem azt, hogy azért ezt egy kicsit eh, más szemszögből is látnunk kell, sok kiadást, amit végrehajtottak, az költségvetési támogatás, illetve előzetes finanszírozás alapján történt meg. 62%-a a kifizetési műveleteknek az ötös számomvisztéki fejezetben az az előfinanszírozásról szól, és 14%-a az összes kiadásnak pedig költségvetés támogatásra ment. 2008 és 2010 között az előfinanszírozás a költségtámogatásnál 68%-kal csökkent, és 75%-át tettek az összes kiadásnak, és mindannyian tudjuk, hogy gyakorlatilag lehetetlen hibát elkövetni a szabályosság kapcsán, hogyha a költségvetési támogatásról vagy előttes finanszírozásról van szó. Az igazi kockázatok igazából, ezt mindannyian tudjuk, az ideglenes, illetve a végső kifizetéseknél vannak. És remélem, hogy a kifizetések kapcsán ezt majd mindenképpen monitorozza a bizottság. Az operacionális kifizetések 75%-a, ahogy mondtam, prefinanszírozás, illetve költségvetés támogatás volt, és tudjuk, hogy itt nehéz ezeket hibákat elkövetni ezekben a kifizetésekben. Ebben a kontextusban én azt szeretném tudni a biztos úr, hogy milyen magas volt a hiba százalék az ideiglenes, illetve végső kifizetések esetében. Kreatív voltam, számolgattam egy kicsit a éjjel. Nem tudom, hogy helyese ez, de nagyjából számolgattam, 2%, 75%, 25%, tehát eh, a 2% mit is jelentene a 75%-kal kapcsolatban, és 8%-ra jutottam. És hogyha ez így van, akkor ez magasabb lenne, mint a kohézió, amely 7,7% volt, abban a, azon a területen, ahol egyébként tényleg lehet eh, hibákat elkövetni, ott hát magasabb volt a hibás százalék, mint eh, amit mint a kohézió területén elértek. Hosszas megbeszélésünk volt Hán úrral az elmúlt alkalom, amikor találkoztunk. Tehát ez, azért mondom, hogy másképp kell szemlélnünk ezt egy kicsit, más szemszögből. Lehet, hogy nem annyira jó az a hiba százalék, nem csak két százalék a hiba százalék. És ezzel arra is térnék arra, hogy ez ügy jelent a jövő számára, mert én azt várom, hogyha ez előfinanszírozás, akkor ez azt jelenti, hogy magasabb lesz 70% a végső, illetve ideiglenes kifizetéseknél a következő évben, illetve utána. Ez azt fogja jelenteni, hogy azt várhatjuk, hogy nőni fog az elkövetkező években a hiba százalék. Kíváncsi vagyok, hogy mit gondol erről a biztos úr. Már csak azért is, mert nem akarom mert ö, nem csak ö, ezekkel a kérdésekkel kell foglalkozni. Már hallhattuk azt, hogy nem lehetünk elégedettek, ezt én is elmondtam, mert mindig van előttünk munka. A kérdésem az az, hogy mit kíván ön tenni, mit kíván a biztos, bizottság tenni ahhoz, hogy csökkentsük a hiba százalékot. Valószínűleg a hiba százalék sokkal magasabb, mint a két százalék az ideiglenes és végső kifizetések esetében. Azt hiszem, hogy ezt a részt le is zárom, és rátérek az ellenőrzési és felügyeleti rendszerek hatékonyságára. Amikor elolvastam a szemvőszéki jelentést az 5.16-os pontban, a kétharmadát a hibáknak a végső kifizetéseknél fedezték fel, és ezt nem fedezte fel a bizottsági felügyelet ellenőrzést. Tehát a kétharmadát nem fedezte fel ennek a bizottság. A szemőszék úgy gondolta, emiatt, hogy csak részben jó az ellenőrzési rendszer. A bizottság azonban nem ért ezzel egyet, legalábbis ez mutatkozik meg az 5.16-os pontra adott válaszokból. Azt írták, hogy e, már javítottak a rendszeren annak érdekében, hogy a végső kifizetések szabályszerűek legyenek. Azt lenne a kérdés, hogy mi alapján vonják eh, kétségbe a szemvőszék eredményeit. Mert hogyha két hamarát nem fedezték fel ezeknek a hibáknak, ha nem fedezte fel ezt a bizottság, akkor nem igazán értem azt, hogy eh, hogyan lehetett hatékony az ellenőrzés. sorban pedig az európéd, illetve annak tevékenységi jelentése. Biztos úr, én azt mondtam. hogy a fő elemeket láthatták, illetve a megbízhatósági nyilatkozatot is láthatták, és azt mondta, hogy az a nyilatkozat, amit a főigazgatónak adott, azt elfogadja, viszont a e, számvevőszék úgy vélte, hogy nem a legjobb e, eredményt érték el, csak egy B volt, nem pedig A, ami a legjobb eredmény. Ezt a 161. oldalon lehet olvasni. A bizottság továbbra is javítani kívánja a felügyeleti ellenőrzési rendszereket, ez jó hír önmagában, de van kevésbé jó hír is, mert a szemvőszék azt is elmondta, hogy a főigazgató nyilatkozata, illetve az éves tevékenységi jelentése csak részben tükrözi megfelelően a az LDF e eh, szabályszerűségét, illetve a költségvetés irányításának szabályszerűségét. A bizottság nem teljesen ezzel egyet, mert úgy gondolja a bizottság, hogy a főigazgatóságnak, a főigazgatónak oka volt arra nem adott eh, fenntartásokat, Tehát kíváncsi nek, hogy mi az oka ennek a véleménykülönbségnek. Korábban is már elfelejtettük önt emlékeztetni arra biztos úr, hogyha a bizottság elfogadja a szintetizés jelentését, akkor az illetékes biztos felel a fenntartások helyességéért, és ezért szeretném látni azt, hogy mi a véleménykülönbség oka. Tehát mi szeretném meghallgatni ezt mind a számvevőszék, mint pedig a bizottság részéről. A 32. oldalon az éves tevékenységi jelentésben azt olvashatjuk, hogy az Európéd nem ugyanúgy értelmezi a hiba differenciót, mint hogy a számvevőszék, ami azt jelenti, hogy másképp, másképp állnak a tevékenységekhez. És amikor ezt olvastam, akkor azt mondtam, hogy mégis mire gondolnak azt, hogy kép, másképp állnak hozzá a tevékenységekhez, illetve az eljárásokhoz, hogyan lehet másképpen mm, hozzá, és hogyan vezetett ez különböző hibákhoz. Az volt a benyomásom, hogy ez egyfajta kritikus megjegyzés volt az auditált részéről az auditáló felé. Lehet, hogy a bizottság néhány megjegyzést adna, adhatna azzal kapcsolatban, hogy a különböző hozzáállás az mit is jelent a bizottság, illetve a szemvőszék számára? Mire is gondoltak e, e, ezzel kapcsolatban? Thank you. Then Mr. Ehrenhauer. Köszönöm. Ehrenhauer úrt kérem, hogy e, mondja el a véleményét. Köszönöm szépen, csak néhány kérdés a részemről. Megkaptunk egy kérdőívet önöktől tegnap délután, így hát egy első áttekintésünk már van az ügyről. Úgy gondolom, hogy a kérdéseket nagyon részletesen megválaszolták. Köszönjük szépen. Az első kérdésem a fejlődő országoknak az önállóságára és függetlenségére vonatkozik. Ugye a fejlesztési együttműködésnek a célja elsősorban az, hogy szociális és gazdasági szempontból kompenzációt teremtsen a donorok és a adományozottak, illetve az észak és dél között, és erősítsék a fejlődő országoknak a függetlenségét, önállóságát. Ha azonban megnézzük a fejlesztési együttműködésnek a napi realitását, és megnéz bizonyos eszközöket az ember, így például a kamatozó hiteleknek az adását, illetőleg a saját tőke eh, juttatást, és megnézzük, hogy hogyan néz ki az afrikai pénzügyi szektor felépítése, akkor tulajdonképpen azt láthatjuk, hogy függőséget alakítunk ki. Ön is említette ezt utolsó beszélgetésben, hogy sokkal inkább hiteleket kellene nyújtanunk az, például az útépítés területén. Ha azonban a pénzteremtéssel foglalkozunk, tehát azt vizsgáljuk meg, hogy hogyan teremtjük elő a pénzt, akkor azt láthatjuk, hogy hiteleken keresztül hozunk létre pénzt. A hit azonban azt jelenti, hogy egy kamatozó hiteladóság keletkezik, amit csak újabb hitelek felvételével lehet törleszteni. És ez nem a függetlenséget, hanem a függőségét növeli ezeknek a fejlődő országoknak. És egy konkrét kérdésem, a stabilitás és az önállóság és a függetlenség célját szem előtt tartva, hogyan fogják az európai beruházási bank investment facility-nek a hatékonyságát megítélni, és ezzel kapcsolatban a számvevőszékkel is lenne egy kérdésem. Volt egy találkozónk, és a számvevőszék ellenőrzési eh, lehetőségeiről beszéltünk a beruházási bank tekintetében. Azt mondta itt a számvevőszék, hogy nincsen ellenőrzési lehetőség. Tegnap beszélgetésem volt az Európai Beruházási Bankkal. Ez egy nagyon jó formatív beszélgetés volt, ahol a munkatársok azt mondta, arról adott tájékoztatás, hogy nagyon is vannak ellenőrzési lehetőségek, így Például a partner pénzintézeteknek a hitelezési tevékenysége területén nyilván lehet ellenőrizni a számvevőszéknek ezeket a hiteleket, tehát mi itt a számvevőszéknek a megítélése, mik a számvevőszék pontos lehetőségei az Európai Beruházási Bank ellenőrzése területén, és hogyan lehet ezeket összehasonlítani más ellenőrzési lehetőségeket az Európai Unión belül. A harmadik kérdésem pedig a hibák számarányára vonatkozik, erre már kaptunk választ tegnap a kérdőívben. Itt én egy kis ellenmondást látok, egyik oldalon ugyanis azt mondják, hogy stabil maradt a hibáknak az aránya, másik oldalon azt is mondják, hogy egy pozitív előrelépés mutatkozik, Ugyanakkor, hogyha megnézzük a konkrét számokat, akkor azt látjuk, hogy a 2009-es és 2000, 2009-es 2009-es hibarány, a 2, 2%-ra 3,4-re emelkedett 2010-re. Tehát itt különböző módszerekre vezethető vissza, esetleg különböző vizsgálati módszerekre, talán különböző módszereket alkalmaz a bizottság és a számvevőszék, és aztán szeretnék arra magyarázatot kapni, hogy mi a tervük, ami a elszámolást és az át tekinthetőséget illeti az ENSZ-el kapcsolatban, és zárásképpen ugye februárban a Költségvetési Ellenőrző Bizottság Haitira utazik. Tegnap volt egy ellenőrző beszél, előkészítő beszélgetésünk e, azokkal, akik e, intenzíven foglalkoznak a témával, és egy problémát láttunk mindannyian, nevezetesen az, hogy a Clinton bizottságnak a mandátuma az lejárt, és úgy tűnik, hogy már a odaígért pénzeket nem fogják tudni kifizetni. Nagyon jó lenne tehát, hogyha ezzel kapcsolatban is állást tudnának foglalni, különösen azt mutatnák fel, hogy ebből a zsák utcából milyen utat tud felmutatni a bizottság. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm, biztos úr. Kérjük, hogy válaszoljon a két előadónak. Köszönöm Kellner úrnak és Ehrenhausen úrnak a jelentéseket és a munkájukat is a témával kapcsolatosan. Egy példával kezdeném, egy ország példájával, amely azt mutatja, hogy milyen nagy kihívást jelent az, hogy megtaláljuk a számvevőszék eh, éves eh, megközelítése és a több éves ciklus eh, kitevő projektek között az egyensúlyt. Például 145. oldal, 5-ös fejezet, ezt a projektet 2009-ben kiválasztották kockázatelemzésre, majd tovább folytatták ezt a munkát. A 2010-es eredménykimutatás vizsgálatakor még nem, még nem kapták meg az auditorok az ellenőrök jelentését. A hiányzó dokumentumokat azután megkeresték a szervezet székhelyén, majd az auditorok harmadik csapatának sikerült kideríteni, megtalálni a szükséges papírokat, és végül is hatékonyan ellenőrizték ezt e, a projektet a számbevőszék szerint, és e, minden kiadás e, jogos kiadás volt, úgyhogy az európai adófizetők pénzét nem pocsékolták el. Ezt szeretném volna elmondani a módszerekre vonatkozóan. A módszer jelentősen alapjában nem változott, hogyha változik, és hogyha az előfinanszírozást nem veszik figyelembe, akkor természetesen az eredmény más, ebben önnek igaza van, de a módszerek nem változtak. A dinamika pozitív volt, azt nem fogjuk, lehetetlen kiszámítani, hogy ha másképpen jártunk volna el, akkor mi lett volna a hiba arány. Nem tudunk olyan sok projektet lebonyolítani, és ezen keresztül a hiba arányt csökkenteni, de reménykedtünk abban, hogy a hiba arány csökkenni fog, hát sajnos magasabb lett de a kontroll, az ellenőrzési rendszert javítani kell. A projektek több évesek, és vannak ex post ellenőrzéseink is, ezeket is alkalmazhatjuk. Ön elvégezte a saját számi elvégezte a saját kalkulációit, 5% vagy 8%. A lényeg az, hogy ugyanaz a módszer azt mutatja, hogy a költségvetési oldalról jelentős eredmények vannak mindenképpen folytatni fogjuk a munkát, azokkal fogunk dolgozni, akik a projektekkel foglalkoznak, mert ha megnézzük a javulást, akkor mindig azt látjuk, hogy vannak hibák, vagy néhány okmány hiányzik, de vagy pedig a tisztviselők részéről hanyagság, így jobban ki lehet őket képezni, viszont olyan országokban vagyunk jelen, mint Szomália, Szudán, Elefántcsontpart, nem könnyű országok, és nehéz visszakeresni a dokumentumokat, azután azt tervezzük, hogy odautazunk, de biztonsági okok miatt kénytelenek vagyunk elhalasztani az utazást. Úgyhogy ezek igen sérülékeny pontok, még a legjobb helyeken is lehetnek különbségek, hiszen a megközelítések, a mi megközelítésünk, vagy a bíróságé esetleg más az időtartamot illetően. Hogyha külső auditorokat alkalmaznánk, a minőséget lehetne javítani. A lényeg az, hogy kiképezzük őket, és csak az okleveles könyvvizsgálók végezhetnék az ellenőrzést, tehát azok, akik megfelelő tanúsítványal rendelkeznek, és akik követik a köztes és végleges kifizetéseket. Független auditorokra van szükség, és etéren mindenképpen javítani kell, az egész rendszer ezzel javulhat. Ami pedig a tevékenységi jelentést illeti, Ramályó világosan elmondta, a saját reziduális hiba becslést el kell végezni, hogyha ez nincs meg, akkor nem lehetünk elégedettek a dassal. Ami pedig a 2013-as évet illeti és a reziduális arányt, örülni fogunk, hogyha ez a 2012-es szintjén marad. Erre fogjuk építeni a reziduális hibaránt. Ami pedig a részlegesen hatékony jelzőt illeti. ami a külső-belső ellenőrzést illeti, a számvevőszék szerint a rendszer hatékony, viszont az exante rendszerünket szeretnék javítani, vagyis szeretnék, hogyha ez javulna. A monitorozás és a külső ellenőrzés csak részlegesen vagy részben hatékony a számvevőszék szerint, de ezen változtatni fogunk, idővel ez javulni fog. A jelenlegi rendszer jól működik, de a költséghatékonyság aránynak javulnia kell. Mindegyik auditálás sok pénzbe kerül. Az EU-n belüli kifizetések esetén más a rendszer, például a visszafizetéseket illetően kiadhatunk erre utasítást az EU-n belül a rendszer viszont ebben az esetben a külső segítségnyújtás esetén eh, nehézkesebb, és itt az a cél, hogy a fejlődő országokban az emberek életkörülményeiben érjünk el javulást. Politikai szemszögből is meg kell ezt eh, vizsgálni, van egy menetrendünk a változás elérésére, és nem csak a klasszikus auditáláson keresztül javíthatjuk a rendszert, hanem úgy tervezhetjük meg, hogy kevesebb legyen a hiba, és egy-egy fellépés esetén jobban összpontosítsunk, nagyobb léptékű projektjeink legyenek, és ezek sokkal nagyobb változást váltanak ki. Az auditálás oldaláról lehet javítást elérni, de ott mindig van egy emberi hiba potenciál. Volt egy másik kérdés a függőség függetlenségről. Ez az egyik nagy feladatunk a fejlesztési politikában, a kotonú megállapodás, azután a buszáni párizsi nyilatkozatok világosan kimondják, hogy úgy kell segítséget, segélyt nyújtani, hogy a tulajdonlás meglegyen a fejlődő országok részéről. De ez a lényege a fejlesztési segélynek, oda kell ennek érnie az országba, és az ottani rendszert kell javítania. Gyakran gyengék ezek a rendszerek, azután a nemzeti engedélyezési hivatalokkal kell együttműködnünk, és éppen ezért nem mindig sikerül javítani. De most más megközelítésünk van, az Európai Beruházási Bankkal konzultálunk, milyen kockázatok vannak egy-egy segítségnyújtásnál. Intellektuális változásról van szó, hogyan lehet valóban hatásos, eredményeket elérni, mégpedig úgy, hogy majd egy nap az országnak ne legyen szüksége segélyekre. India esetében ott 41 százalékos, 41 százaléka a lakosság, vagyis az 5 évben aluli gyermekek 41 százaléka alultáplált. Az országoknak ezzel foglalkozni kell, maguknak, hiszen a mi segélyünk itt nem tud olyan nagy eredményt elérni. A kritikus tömeget kell elérnünk, és sokszor ez az infrastruktúrális beruházásokkal valósul meg, de ez bizony nagyon költséges, például az energia, infrastruktúra esetében befektetési keretre van, beruházási keretre szükség, és Inkább ezt szeretnénk alkalmazni, mert ez nagyobb ösztönző, és gyorsabban nagyobb változásokat tudunk eredményezni. Vagy olyan módszerekkel, amikor kölcsön nyújtunk, amit majd vissza kell fizetni. Ezen még dolgozunk, tehát kölcsön vagy segély legyen. nem mindig elegendő, vagy nem mindig kielégítő hosszú távra csak segítséget nyújtani Burkina Fazóba, vagy más afrikai országba megyünk, akkor látjuk, hogy mennyire nincsen infrastruktúra. És ezek az országok a tőkepiacról nem tudnak kölcsönöket felvenni soha. Ha nem segítünk, akkor a szegénység állandósul, a lakosság száma egyre növekszik, és egyre több lakóhelyre van szükségük. Hát nem nagyon könnyű ez a helyzet, de ilyen körülmények között dolgozunk. A két 3 százalékos hiba arány. Ezt elemezni fogjuk. Büszkén mondhatnám, hogy valami különleges dolog történik, de hát sajnos ezt nem mondhatom, mert csak mintavételek alapján dolgozunk, és a mintavétel néha kedvezőbb, néha kedvezőtlenebb eredményt mutat. Nagyon örülnénk, hogyha a külső segélyek esetén 2% alatt lenne a materiális hiba. De sajnos másképpen most nem tudunk eljárni, elmagyarázzuk, és stabilabb rendszert szeretnék, de rendkívüli dolgok nem történhettek. Bizonyítanunk kell a képviseleteken, hogy egyre minőségibb a fellépésünk, ami az elszámoltathatóságot jelenti. Nyitottak vagyunk, átláthatók, van egy irányelv erre vonatkozóan. Tudni kell, hogy a, az összes adományozó intézmény átláthatóság, tehát a hozzájárulást fizetők átláthatósága is fontos. A Világbank is részt vesz a segény, segítségnyújtásban, a holland külügyminisztérium is benne van ebben a munkában, vagyis az átláthatóság vizsgálatában, és itt vannak javulások. Haiti. 522 milliót ígértünk, 380-at már folyósítottunk, vagyis 380-at mozgósítottunk, és ennek körülbelül 25%-át folyósítottuk. Ez itt volt vektorpanás, mert elnökválasztások voltak, mire még megalakult a kormány, ez időigényes volt, hogy politikai események akadályoztak meg bennünket abba, hogy hatékonyabbak legyünk, de a szolgálataimnak az a véleménye, hogy most az új haiti kormányjal előre új elnökük van, és az összes projektet meg tudjuk majd valósítani. Infrastruktúrális projektekről van szó, az állam alapfunkciójának biztosításáról. 23 millió eurót a, fordítunk az idéglenes lakóhely programra, és sajnos a bizonytalan politikai helyzet miatt nem tudtunk gyorsabban haladni. de reméljük, hogy a jövőben a kifizetések megtörténnek időben. Köszönöm. A számvevőszék szeretne reagálni az előadók szavaira. Igen, öné a szó. Eh, gracias, president. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjék meg, hogy két kérdésre válaszoljak, amelyek mindegyike amelyeket az egy-egy jelentéstevő tett fel. Itt a költségvetési segéről és a fejlesztés alapról volt szó. Az Európai Fejlesztés Alapról szóló jelentés 57. bekezdésében azt mondjuk, hogy az éves tevékenységi jelentések csak részben írják le korrekten a gazdálkodásnak a megfelelőség. A számvevőszék által lefolytatott vizsgálatok azt mondják, hogy minden a auditorok által megállapított hiba aránytól függ. Jelenleg 3,4%-os hiba arányt állapítottunk meg 2010-re. Tehát gyakorlatilag a e, hiba határon felüli hiba arányról kell, hogy beszéljünk. Az első hozzászólásomban már utaltam arra, hogy az Európéd úgy gondolja, hogy a maradvány hiba arány nem kell, hogy a főigazgató részéről fenntartásokat eredményezzen. Mi azonban ezt nem gondoljuk így. A 16-os kérdésre adott válaszban azt olvashatjuk, hogy a bizottság a tanácssal együtt úgy gondolja, hogy számszerűsíthető bizonyítékokkal lehet a megfelelőségi nyilatkozatot alátámasztani. Tehát a bizottság azt mondja, hogy nem kapott semmilyen dokumentumot, bizonylatot, de a jövőben megkísérel ilyeneket beszerezni. Egy másik kérdés, amire utalni szeretnék, az az, az egy Ehrenhauser úr által feltett kérdés. A számvevőszék nem minden tevékenységét vizsgálja az Európai Beruházási Banknak, hanem csak azoknak az eszközöknek a felhasználását, amelyek az Európai Beruházási Banktól származnak, és amelyeket a bizottság kezel. Tehát amelyeknek a kezelését a bizottságra bízák. A trust fundok, a financial engineering. Tehát ezek az európai költségvetésből származnak, és ezeknek a kezelését a bizottság végzi, de a kezelését részben átadta az beruházási banknak. Ezeket vizsgáljuk. És van még egy pont, nevezetesen a beruházási facilitás, ennek a végrehajtását is a beruházási bank végzi, ezt azonban nem ellenőrizhetjük. Tehát különbséget kell tenni a költségvetésben szereplő eh, beruházási bank által kezelendő, de be, kezelésre a bizottságnak átadott eszközök között és a beruházási facilitás között, amelyeket közvetlenül a beruházási bank kezel ez utóbbiakra nem terjedhet ki az ellenőrzésünk. Tehát itt különbséget kell tenni a különböző eszközök között. Nyilvánvalóan nem ellenőrizhetünk minden, még akkor sem, hogyha az ellenőrzés elmaradása nem egy támogatandó dolog. Köszönöm szépen. Akkor most rátérünk a képviselők kérdéseire, és Berman úr lesz az első, aki kérdést tehet fel. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! A nem fogom feltenni a kérdést. Nagyon hosszasan válaszolt Pibax úr, hosszasan beszélt eh, Fianer úr is. Egy dolog az, hogy mindannyian tudjuk azt, hogy a fejlődő országok eh, eh, esetében minden kiadás esetében nem látjuk az eredményeket, hogy azt Pibax úr elmondta, viszont az is igaz, hogy azra adjuk ki a pénzt, hogy hatékony legyen a szegénység leküzdése, és engem ez érdekelne igazából. Úgy gondolom, hogy az a megjegyzés, amit a számvevőszék tett, hogy az értékelési mechanizmusokat jobbá kell tenni a szegénység leküzdése kapcsán, ez a megjegyzés a lehető legfontosabb véleményem szerint. És szeretném látni azt, hogy a jövőbeli jogakotásban a fejlesztési együttműködési eszköznél ezeket be is építik, ezeket a fajta garanciákat. A DCI-ban, a fejlesztési együttműködési eszközben nem látom ezt. Azt a következtetést vonják le, a kérdés azt mondja, milyen fajta következtetések vannak le a DCI-jel kapcsolatban a következő 7 évre. Meg kell uh, vizsgálnunk azt a következtetést is, hogy az EU delegációk a fogadó országokban ezeket a delegációkat erősíteni kell annak érdekében, hogy hatékonyan tudják elvégezni az ellenőrzéseket. Kérdésem az lenne, Pébáks úr, hogy milyen az együttműködés a külső, a külügyi szolgálattal, mi történt a DEV, illetve az FCO uh, összevonásával, hogyan hatott ez a kiadásokra. Tudom, hogy ez a fúzió nem volt túlságosan könnyű. Az ellenőrzés a parlament kérdése is, és az Európai Parlament eléggé rosszul végzi el a felügyelő szerepét. Kevés időnk van ahhoz, hogy komolyan megvizsgáljuk a különböző jelentéseket. Ezt meg kell változtatni. Akkor tudjuk ezt megváltoztatni, hogy a bizottság olyan javaslattal áll elő, amelyel az Európai Parlamentnek ugyanazt a felülvizsgálati jogot adja meg, az EDF, illetve a DCI-jel kapcsolatban. Sokat segítene ez a kiadások átláthatóságának növelésében, és ennyiben is hagynám a hozzászólásomat. Köszönöm, mondja az elnök. Hacimakakis úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Három főgazgatóságért felel, tisztelt biztos úr és egy ilyen széleskörű illetékesség miatt mindenképpen dicséret illeti. Nagyon magas szinten vannak a vizsgálatok, az ellenőrzések, ezt láthattuk, és Christopher Fjellner és Thijs Berman is utalt erre, hogy a mennyis, a számszerűsítető hibák csökkentek, de hangsúlyozni kell azt, hogy, és ön is bejelentette azt, hogy mindenképpen szeretnének javítani a helyzeten, én ezt mindenképpen pozitívnak tekintem, ezt el kell mondanom. Lenne egy kérdésem, amely a különböző hiba terhelésre vonatkozik az EU által kezelt eszközökben, illetve az EDF által kezelt eszközökben. Ha jól tudom, ezek ugyanazok a személyek, ugyanazok a hivatalnokok, akik felelnek ezért, mégis feltűnik az, hogy az EU által kezelt eszközök korrektebbek, mint, és az rdf e nél sokkal több hiba van. A kérdés az lenne, hogy ugyanaz a személy hogyan tud különböző eljárásokat alkalmazni a munka szempontjából. Politikai megjegyzésem az az lenne, az egyik az az lenne, az az en, a ensz folytatott együttműködésre vonatkozik. Van egy külön jelentés a szemvőszék részéről, és itt arról van szó, hogy a láthatósága az EU-nak azokban az eszközökben, alapokban, amelyek eh, az ENSZ együtt valósulnak meg, ezek nem mindig egyértelműek. A parlament számos eh, szabizottságban beszélte arról, hogy ez nagyon fontos számunkra, hogyha az Európai Unió Európai Unióként támogatást kínál, akkor annak valóban láthatóvá kell válnia, azonban ez nem, így mindig, nem mindig így történik, és szeretnék, hogyha erről is gondoskodnának. A második politikai megjegyzésem az a NGO-kra, a civil szervezetekre vonatkozik. Szeretném megköszönni a, az írásbeli válaszát is erre, de az NGO-k definíciójával kapcsolatban azt mondja, hogy ilyenfajta definíció nem létezik egy 2000-es dokumentumra utal, a bizottság egy stratégiai dokumentumára, amely alapját képezi az NGO-kkal való együttműködésnek, viszont egyértelművé kell tenni azt, hogy néhány ilyen szervezet 90%-ig, ezt ön is elmondja a jelentésében, 90%-ig társfinanszírozást élvez az Európai Uniótól, vagyis a végrehajtó szervezetek, az EU felettesi szervezetei, ez nagyon magas arány, és ezért lenne jó, hogyha definiálnánk azt, hogy mi egy NGO, mi egy civil szervezet, hiszen az um, itt lévő definíciók túlságosan homályosak, és igazából egyfajta NGO iparág jött már uh, létre, amely önmagát uh, életben tartja, és a kérdés az az, hogy így jogos a segítségnyújtás. Uh, még egy dolog végezetül, korábbi energiabiztosi tevékenységében, ahol ugyancsak magas szintű munkát végzett, őt is megmutatja azt, hogy sok minden a biztostól függ, sok biztos, sok fejlemény itt a KONT szakbizottságban arra engedt következtetni, hogy a főigazgatóknál van a lényeg, viszont az önmunkája nem mutatja azt, hogyha a biztos komolyan veszi a munkáját, akkor a minőség nagymértékben növekszik, és ezért szeretnék önnek köszönetet mondani, és a továbbiakban is nagyon sok sikert, sok szerencsét kívánok önnek ahhoz, hogy a még fennálló hibákat ki lehessen küszöbölni. Thank you, Dirk Jan Epping, please. Dirk Jan Epping következik. Thank you very much. Uh, Köszönöm, elnök úr. Különböző kérdések merültek fel, például a kifizetéseknél a hiba arány. Ez számomra mindig gondot jelent, mert ha megnézzük a kormányzás irányítás kérdését, ezekben az országokban a jó kormányzás bizony hiányosságoktól szenved. Az feltételek között szerepel a minimális le a jó kormányzásnak és a kormányzati szerkezetnek, de Etiópia, Burkina Faso, Haiti eleget tesz ezeknek a feltételeknek? Ott nem mondható el ezekben az országokban, hogy jó lenne a közigazgatóság. A másik pedig a jogosultság. Itt az alacsonyabb tranzakciós költségekről volt szó, hatékony erőforrások és egyebek. A megalapozottság és az alapok megfelelő felhasználása a segély megfelelő felhasználásáról hogyan vélekednek. Itt alulbecsülték a, ennek a költségeit. A másik pedig a különböző segély részletek folyósításának kérdése. Szerintem itt mindenképpen bizonyítani kell tudni az, hogy hatékony a támogatás, és a cash on delivery módszert kell alkalmazni, ami a költségvetés támogatást illeti. Ez veszélyes dolog. Az EU költségvetési támogatása nagyon szerény volt, csak 8 százalék. A kérdésem az, hogy lehetne ezen az arányon változtatni, és inkább a cash on delivery módszer felé haladni etéren, mert biztos, hogy ez emelné a támogatás a segély hatékonyságát. Láttuk az elmúlt években, hogy nem mindig volt hatékony, például 2009-ben csak 35%-a a szomszédsági politikának tette ki a költségvetési támogatást. Tunézia és Egyiptom kaptak ebből a támogatásból. Kenya másik példa 2007-ben a választások után két nappal 40 milliót kapott a kormány, pedig 700-an haltak meg, és 2500 embernek el kellett hagynia a lakóhelyét, és megkapták a választások után ezt a költségvetési támogatást. Szeretném tudni, hogy hogyan látja ezt az auditálás szemszögéből a számbevőszék, a cash, and, cash up and delivery szemszögéből milyen előre lépést lát. Szerintem nem csak az inputra, hanem a hatásra is összpontosítani kell föl kell tennünk a kérdést a hatás kapcsolatosan, hogy hol volt változás. 2008-ban Maliban a bizottság létrehozott egy migrációs központot, azért, hogy azokat fogadja be, akik az EU-ban keresnek munkát. Igen, itt tízezer eurót költöttek, 10 millió eurót költöttek erre, de közben nagyon sok pénzt fordítottak a könyvelésre is, a projekt még mindig nem hatékony. Az egyik oldalon ott van az auditálás és a könyvelés, a hatás, a hatásosság pedig a másik oldalon van. Köszönöm. Andreasson asszony. Köszönöm, elnök úr. Pilbax úr már válaszolt egy kérdésre, a föltett kérdésekre adott válaszban általában arról szól, hogy előre haladás van, és ezzel a bizottság elégedett. De a hiba arány nem ezt mutatja. Az előadó elmondta, hogy a hiba arány kapcsolatosan kétei vannak, és ezt mi is úgy gondoljuk. Most válságban vagyunk, és most éppen eljött az ideje annak, hogy választásokkal éljünk. A kollégám a hatékonyságról beszélt, az a Europe Aid finanszírozását illetően. De legelőször is azt kell tudni, hogy megfelelő emberek kapták-e a pénzt megfelelő célra. A hatékonyság fontos, de először tudni kell, hogy megfelelő helyre érkezette a pénz. Ön a jövőről beszél, és ön a kritikus tömegre szeretne összpontosítani, nem támogatja az adományokat, de szeretném tudni, hogy mikorra tervezi az, hogy a számvevős cég pozitív véleményt fog adni? Ez jövőre lesz? Vagy akkor, amikor ön már a hivatalátról leköszön? Hiszen én is a költségvetésen dolgozom, és lehet, hogy a Költségvetési Bizottság arra fog engem kérni, hogy ne szavazzak meg önnek további pénzalapokat, hogyha nem elég hatékony ez a fellépés. 12-es kérdés, ez gondot kell, hogy okozzon, mégpedig itt arról van szó, hogy igen, gyorsan változnak az alkalmazottak, az ezzel foglalkozók, tehát nagy a rotáció, a fluktuáció. A képviseletek esetében ez nem így van de ez nem magyarázza, hogy mi az oka annak, hogy ez a probléma fennáll. És ez fontos, mert a képzés a kéz, képzés nem fog segíteni, hogyha állandóan változnak a személyek, akik ezzel a projekttel foglalkoznak, és ez a projektekkel való munkát is zavarja. A másik, itt eltérés van a bizottság főigazgatója véleménye és a számvevőszék véleménye között. Meg kell önnek értenie, hogy a mentesítésünket a számvevőszék véleményére alapozzuk, és nem pedig a bizottságéra. És tudja, hogy ez a kérdés a, az, hogy különbség van a két vélemény között, ezt valahogy rendezni kellene, még mielőtt konklúzióra jut ön, vagy mielőtt a számbevőszék megadja a véleményét. Én a Európéd főigazgatójának véleményére utalok, vagy nyilatkozatára nem ért egyet. Szerintem ez igen súlyos probléma. Szeretném tudni, hogy ön hogyan fogja kezelni ezt a helyzetet. Köszönöm, Ivanova asszony. Köszönöm. Először is szeretném üdvözölni a számvevőszék következtetéseit azzal kapcsolatosan, hogy sikerült a materiális küszöb alá vinni a hiba arányt. A költségvetése kapcsolatos kérdésemet Bergman úr és már más kollégák is föltették, így nem fogok itt a részletekbe belemenni. Nem csak a mennyiségi, hanem a minőségi előrelépés is érdekel, és az, hogy ez milyen eh, arányban áll az EU fejlesztési céljainak elérésével. A másik pedig az EDF, az Európai Fejlesztési Alap kapcsolatos jelentése vonatkozik. 17%-a a számszerűsíthető hibáknak 2010-ben a jogosultsággal volt kapcsolatos, szemben az előző év 23%-ával. Miről van itt szó? túl bonyolultak ezek a szabályok? Ha nem, akkor a bizottság hogyan foglalkozik majd az egyszerűsítéssel, mégpedig úgy, hogy a kontrollrendszerek hatékonyságát nem fogja veszélyeztetni. Ez a rendszer részben hatékony. Másik kérdésem a biztos úrhoz. Az eredmények eh, általános kerete milyen tanulságokat vontak le az előző évekből, és meg lehetne ezeket osztani másokkal. Ami a számvevőszéget illeti, én is úgy gondolom, ahogy Ehrenhauser úr mondta, a számvevőszéget a külső tevékenységek auditálásába fokozottabban bele kell venni, és az EAB éves jelentését elolvastam, itt közösség alapúra szeretnék eh, átalakítani a közösségi pénzek felhasználását. A külső támogatásra nem találtam elég eh, részletet a jelentésben, a külső mandátumra vonatkozóan és a beruházási eszköz egyébként nem az egyetlen eszköz, ami a külső segítségnyújtásra vonatkozik. Szeretném tudni, hogy a számbevőszék fog-e külön jelentést benyújtani nekünk az IAB e finanszírozás külső részére vonatkozóan, tehát olyan finanszírozásra, amit közösségi pénzből finanszíroznak. Köszönöm, Weigler asszony. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr. Három rövid kérdésem lenne. Az első arra vonatkozik, amit Andrászon kolléga már elmondott, a számbevőszéknek a delegációkkal kapcsolatos jelentésében kritikus megjegyzésként szerepel, hogy a delegációknál személyzeti leépítésre került sor, és valószínűleg a leépített személyzetet külső munkatársakkal fogják pótolni. Megemlítik, hogy több képzést terveznek, vagy kell majd önöknek végrehajtaniuk, és jó lenne, hogyha egy fix munkatársakból álló biztos alapra támaszkodhatnának. Azonban úgy gondolom, hogy nem érdemes a képzésekre építeni, hogyha újra és újra újabb embereket vesznek föl, és ezzel a viszonylag összetett és nehéz anyaggal új embereknek kell újra és újra megismerkedniük. Éppen ezért az a kérdésem, és erre nem adtak választ, a 39-es pontnál például nem látok választ, hogy a humán erőforrások helyzete milyen a delegációknál. A másik kérdés pedig, amit rá a választ nem igazán tudtam konkrétan felismerni, jó lehet nem is vagyok mindig itt, hogy vannak-e lényegi különbségek eh, az egyes országokban, az AKC országokban az előző helyzethez képest. Nézzük meg például Haitit és a természeti katasztrófa esetét. Tehát láthatjuk-e valahol azt, hogy a, a, és ezt az európai polgárok is szeretnék látni, hogy voltak-e érdemi javulások ott helyben. Ugye ön mondta, hogy voltak olyan országok, ahol belátható időn belül nem lesz a helyzetben javulás, ez talán így is lesz, de hogyha mi valami fajta javulást tudnánk felmutatni, például az európai pénzek elköltésében, és adott esetben a helyszíni helyzetben is, akkor az mindenképpen pozitív lenne az európai polgárok szemében. Az utolsó kérdésem pedig az lenne, hogy a számvevőszéknek egy nagyon fontos pontja volt, és itt a vitában is fontos szerepet játszott a megbízások adása, a közbeszerzés. Ez ugyanis a problémáknak egy nagyon veszélyes forrása, gyakran a korrupcióval határos problémák mutatkoznak, nem csak ezekben az országokban, hanem az Európai Unióban is. Éppen ezért az lenne a kérdésem, milyen változásokat terveznek itt, a közbeszerzés területén, hiszen sokszor azt láthatjuk, hogy az erősebb, szigorúbb ellenőrzés az nem feltétlen segít, az átláthatóbb, egyszerűbb szabályok teszik a helyzetet megoldhatóvá, és talán ezekben az országokban is könnyebb lesz akkor az államnak, a közkéznek a helyzete, hogyha egyszerűbbek a szabályok. Tehát úgy gondolom, hogy a korrupció és más szabálytalanságok a, ne, a nehéz és követhetetlen szabályokra vezethetők sokszor vissza. Holmajer asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, két kérdésem lenne. Az első a költségvetési segélyre vonatkozik önnel és munkatársaival erről a kérdésről intenzíven vitatkoztunk, és, és miután a bizottság nehezen tud minimum következményeket, intézményesített minimális következményeket megalkotni, és ön ezzel kapcsolatban utalt arra, ahogy arról már említést is tett, hogy vannak bizonyos eh, egyéni kialakítású kritériumok, amelyekkel egyfajta mércét szeretnének felállítani, hogy adott esetben megengedhető a költségvetési segély vagy sem. Tehát ezekkel kapcsolatban szeretnék közelebbi információt kapni, hogy milyen kritériumokról van szó, és hogyan néznek ki ezek a kritériumok. Másodszorban pedig a jelentés átolvasásakor, illetőleg nagyon sok eh, a számvevőszéki jelentés átolvasásakor eh, fölmerül az a kérdés, hogy mit mond a bizottság és a számvevőszék arra, hogy ugye gyakran fordul elő eh, bizonyos projektek esetében eh, az időtartamnak a kérdése, és elhangzik az, hogy a projektet nem sikerült a tervezett időtartamon belül lebonyolítani. Nézzük meg, hogy milyen az input és milyen az output. Hogyha, az, hogyha ugye a fizetések megtörténtek, és elérték a célunkat, akkor rendben van a helyzet, még hogyha nem is stimmel az időtartam tehát az a kérdésem képviselőként, hogyha rendben lebonyolították a projektet, és a bizottság a meghosszabbított időtartamot ismeri és azzal egyetért, akkor számomra meghosszabbított időtartamot nehéz hibaként minősíteni, hibának minősíteni, hiszen bekövetkezett az elvárt eredmény, még hogyha arra négy héttel tovább is kellett várni, vagy három hónapban is tovább kellett várni, de hát a kitűzött célt elérték, tehát az én kérdésem az lenne, hogy az output kérdését, a hiba arány meghatározásánál, különösen ami a projektek tervezett időtartamát illeti, ezt hogyan kezelik, és jó lenne, hogyha nem kerülnének tehát így olyan hibák bemutatásra a jelentésben, amik valójában nem is hibák. Köszönöm szépen, Utolsó képen egy asszony következik. Köszönöm szépen. Két kérdésem és egy megjegyzésem lenne. A megjegyzéssel kezdeném. Több kolléga is szólt arról, hogy van egyfajta konfliktus a külügyi szolgálat és a bizottság között a delegációk menedzsmentjével kapcsolatban. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy már kezdetektől fogva azt mondtuk, hogy az európai eh, az európai diplomaták gyakorlatilag két kalapot viselnek, tehát a bizottságnak a pénzeit kezelik, és ezzel túl vannak terhelve munkába. Itt most ez bekövetkezett. Jó, hogy időközben ezt mindenki észrevette a külügyi szolgálat ugye egy önálló intézmény, éppen ezért elfogadhatatlan tartom, hogy most arról gondolkoznak, hogy egyfajta közös forráskezelést alakítanak ki, ami úgy fog kinézni, hogy a bizottság kezeli majd a külügyi szolgálatnak a pénzügyeit, és a de, de, diplomaták, a nagykövetek majd pedig tovább adhatják valakinek a saját külügyi szolgálati képviseletükön belül ezeknek a pénzeknek a kezelését. Tehát elnézést biztos úr, de ez így elfogadhatatlan. Nekem ezzel kapcsolatban világos az álláspontom. Ez volt az az ára, amit sajnos most meg kell fizetnünk. mert kezdetektől fogva mondtuk, hogy az európai nagykövetek nem lesznek boldogak, hogyha rájuk terhelik ezt a pénzügyi felelősséget. Tehát jó lenne, hogy erre megoldást találnánk, és a megoldás nem nézhet ki úgy, hogy az egész számadási rendszernek az alapelveit kidobjuk a kukába. Ez volt tehát a megjegyzésem, a kérdésem pedig aggodalomra ad okot számomra az, hogy én ugye a e, országjelentéseknek, a, jelen, a jelölt országok országjelentésének a híve vagyok, és ezekből e, gyakran nem tudunk kiolvasni semmiféle erőlépést vagy visszalépést, azon kívül, hogy a helyzet ott a helyszínen nagyon nehéz. Tehát mi lenne, hogyha a bizottság eh, sokkal komolyabban dolgozna a jelentéstételi metodikán. Nem lehet az, hogy még különböző dokumentumokat kapok. Csacsi Márkákisz nincsen eh, rendelkezésére a do, ma a dokumentumok, tehát miért kapunk olyan dokumentumok, miért nem kapunk olyan jelentéseket, eh, amelyek jó alkalmat adnak arra, hogy megmutatják, hogy milyen az előrelépés vagy visszalépés, tehát komoly jelentésekre van szükségünk, és a kérdésem hogy biztos hogy az lenne. Itt van például a fejlesztési segélyek esete, ugyanazok a problémák, mint például a tagjelölt országokban. Miért nem készítenek olyan országjelentéseket, amelyek bizonyos fontos problémákra összpontosítanak a jogállam felépítése, az igazságszolgáltatás felépítése, a korrupció. Ez is jó lenne a fejlesztési segélyek keretében, illetve segítség lenne az ön magunk megsegítéséhez ezekben az országokban. A megjegyzéseink gyakran a semmibe vesznek, tehát az én megjegyzésem az lenne, hogy hogyan tudnánk a jelentések terén is a fejlesztési segély munkáját jobban kialakítani, és ne az legyen, hogy 60-70 év múlva föltesszük a kérdést, hogy ugyan mit is adott a mi fejlesztési segélyünk. A DEFCO főigazgatósággal kapcsolatban pedig azt mondom, hogy egy hatalmas szervezet, a DEFCO-ban 5000 ember dolgozik, lehet, hogy csak 3500. Jó lenne, ha el tudnák küldeni nekünk, hogy mik az elképzelések a DEFCO-val kapcsolatban. Thank you. Köszönöm szépen. Biztos úr, nem hiszem, hogy panaszkodott amiatt, hogy nem érdeklődünk az ön témája iránt. Ha megengedik, akkor sorban haladok. Teljes kérdése valóban a szegénység leküzdése a cél. Ez... ez azt jelenti, hogy csak kis részével tudunk foglalkozni a kérdéseknek, tehát, hogy amikor ezt előkészítjük, akkor két intenzív folyamat zajlik. Az egyik az az, hogy együttműködünk az adott országgal, másrésztről pedig egy belső elemzést végzünk, van egy stratégiai dokumentum, vitázunk, és eldöntjük azt, hogy milyen területre koncentrálnunk. Szerintem a következő programban sokkal fokuszáltabb lesz ez a folyamat, mert amit láthattunk, az az, hogy sok szükségszerű dolgot próbálok megtenni, viszont nagyon sok dolog kicsi volt. Ha megnézzük a projekteket, akkor láthatjuk, hogy Egyetemben az emberek előnyét élvezték ennek, viszont nem volt ez egy megfelelő mértékű. Tehát a DCI ezzel nem lehet megválaszolni, lehet többet kérni, viszont a jelenlegi felépítése bizonyos országokban bizonyos projektekre használható ez viszont az országnak is saját tervel kell rendelkezni, amit mi elfogadunk, és így mérhető eredményeket tudunk felmutatni. Tehát eléggé nagy kihívás ez, viszont van már rendszer erre, van egy köztes áttekintés, tehát van egy megfelelő rendszer, viszont ami nehéz az az, hogy soha nem voltunk eléggé ambiciózusak, mi azt mondtuk, hogy csak ezt fogjuk megtenni, és ennek alapján fogjuk mérni azt, hogy milyen volt a teljesítmény a támogatásunk által. Megpróbáljuk növelni a helyzetet, és ezzel is megpróbáljuk leküzdeni a szegénységet, viszont amit ön is kért, az az, hogy sokkal erősebben koncentráljunk erre, de szerintem az új új közleményünkkel, amit elfogadtunk, most már sokkal jobb eredményeket tudunk majd <clears throat> elérni. A munkatársainkkal kapcsolatban annyi munkatársunk van, amennyi, nagyon jó munkát végeznek. Tudjuk, hogy nem várhatjuk most az, hogy növekedjen a munkatársak száma, sőt csökkenni fog 5%-a jobb oktatásra is van szükség. Andreasen asszony is kérdezett erről. Megváltoztattuk a delegációk szabályát, vannak szerződéses delegációk, amelyek határozatlan időre vannak kinevezve, tehát így próbáltuk csökkenteni a munkatársak fluktuációját, és így lehetett növelni az oktatás, a képzés minőségét is. És Mit lehet még tenni? Különböző országra szeretnénk koncentrálni. Megnéztük azt, hogy a munkatársaknak milyen a munkatárhátsége, tehát oda tettük át a munkatársakat, ahol nagyobb igény van a munkájukra. Ezt a folyamatot folytatjuk, még az elkövetkező években is a korlátozott erőforrások felhasználására olyan helyeken van szükség, ahol, ahol tényleg erre igény mutatkozik. Amit Gressler asszony e, kérdezett, igen, tudjuk, hogy van a Lisszaboni szerződés, a lehető legjobbat kívánjuk ebből e, kihozni. Az egyik az az, hogy egy delegáció van, nem pedig kettő, tehát nem e, egy bizottság, illetve egy külügyi szolgálati delegáció. Ez nagyon nehéz, mert a külszolgálat delegáció vezetőjének kettős szerepe van, és a bizottság munkatársai is támogatják őt. David O'Sullivan december végén, illetve Catherine egy levelet küldtek arról, hogy a munkatársakat ott kell felhasználni, ahol valóban szükség van rájuk. A szerződéses munkatársak esetében is, vagy akár a köztisztviselők esetében is át kell rendezni ezeket az arányokat, tehát megpróbálunk mindenképpen korrekten eljárni. A bizottság megvizsgálja azt, hogy kik a választható személyek ide, ki tud pénzügyi eszközökkel dolgozni, és a főigazgató is engedélyt ad akkor hogyha tudja, hogyha a delegáció vezetővel tudja végezni a munkáját. Tehát a lehető legjobban próbálja kihasználni a lejelenlegi struktúrákat, és ebből a szempontból azt kell mondjam, hogy sikerült már előrelépni a Lisszaboni struktúra nem igazán tökéletes, de nagyon fontos az, hogy már csak egy EU delegáció van, és nem próbálunk független európai delegációt kiépíteni, ez hibás lenne, még akkor is, hogyha sokkal könnyebb lenne a munka így. Ha a helyszíni látogatásokról van szó, akkor nem olyan rossz a helyzet, a delegációk és így ezik a külvilág eh, számára vegyes üzenetek vannak. 12 olyan tagállami eh, levél volt, amelyek azt gondolták, hogy Füle és én túlságosan beavatkozunk a delegációkba, másrésztről viszont valaki azt mondta, hogy a fejlesztési munka teljesen eltűnt, és csak külügyi szolgálati tevékenység folyik. Szerintem jobban kell tájékoztatni a parlamentet arról, hogy mi történik, és hogyan zajlik a munka. A delegációvezetők sem mindig elégedettek, amikor beszélünk velük, akkor láthatjuk, hogy nehéz a helyzet, de hát ez az a struktúra, amit létrehoztak, és nincs másfajta struktúránk, tehát megpróbálunk ehhez alkalmazkodni, a munkatársak száma megfelelő, és jól felkészültek ahhoz, hogy végrehajtsák a programokat, és teljes felelősséggel tartozunk a, az alapokért, és felmerült a főgazdatók megbízhatósága nyilatkozata, ezt a nyilatkozatot anélkül adják meg, hogy bármi nyomás nehezedne rájuk, tehát jó hiszemben adják meg ezt. A költségvetési ellenőrzés felügyelet kapcsán úgy gondolom, hogy ezek nagyon fontos jelentések, akár csak a kokubú jelentések. Teljes mértékben elfogadom tehát ezt a fajta véleményüket. Secimekekis úr kérdésére válaszolva, a költségvetés ellenőrzési mechanizmus igazából ez a fejlesztési politikában maradt fent, a jelenlegi keretek belül jó lenne, hogyha alacsonyabb lenne a hiba, viszont bármilyen fajta rossz kiköltekezés, ez nem igazán jó a fejlesztési politika számára. Mindenképpen jó rendszert kell kiépíteni, és ezért kellenek ellenőrzési mechanizmusok, és nem elég az, hogyha ez túléli a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságot. Tehát nem szabad megengedni azt, hogy hibák történjenek, és ezt szeretnénk a munkatársaink felé is közölni. Az embereknek látniuk kell azt, hogy mindenfajta rosszul elköltött pénz az másképp hat, mint korábban. Tehát eh, ez Eh, azt jelenti, hogy a közvélemény hiba tűrőképessége is nulla körül van. Különböző módszereket alkalmazunk az EDF fel kapcsolatban. Az EDF-nél sokkal erősebb a módszertan, ha jól tudom. Másodszorban különböző eszközökről van szó, a költségvetés másképp van kialakítva, mint az EDF, mert hogyha megnézzük a jelentést, akkor a számvevő 6-7-8 EDF-et vizsgált meg, tehát amíg két, e, e, két esetben ugyanaz a hiba százalék, még akkor, hogyha ugyanazok az emberek foglalkoznak ezzel, akkor is két különböző hiba százalék fog megjelenni, mert különbözőek az eljárások. A láthatóság az ENSZ illetően, az ensz szemben úgy gondolom, hogy hangsúlyozni kell azt, hogy az ENSZ intézményeit bizonyos szolgáltatása szempontjából használjuk. Vannak nagyon specifikált szolgálatok, mint a, mint a UNICEF vagy a világélelmezési program, tehát nagyon nehéz helyzetben sokkal jobban tudnak érték hozzáadott programot felkínálni. Ezért használjuk őket, nem azért, mert ez könnyebb lenne, hanem azért, mert kevesebbet szeretnénk elveszíteni, mint most. Tehát ez mindenképpen a szolgáltatás szempontjából fontos ez. A láthatóságunk valóban kihívás, és a humanitárius segítségnyújtásért felelős biztos asszony elmegy, akkor azt látta, hogy mindenfajta logót lehet látni, csak az EU logóját, nem? A humanitárius segély esetében sokkal többet kellene követelnünk akkor, amikor bizonyos szolgáltatókat alkalmazunk az EU számára, erősítenünk kell az átlagtóságot, különösképpen azért, mert olyan eszközöket alkalmazunk, amelyek valóban sokat segítenek, például a költségvetés támogatás, vagy bármi más, de nagyon nehéz ezekre egy EU logót rábélyegezni. Például Burkina Faso-ban egészségügyi szolgáltatásokat támogatunk, akkor elmondhatjuk, hogy csökkent az anyák halálozási aránya a költségvetési támogatás miatt, viszont ezt nem említik meg, hogy az EU adta ezt, tehát sokkal jobban kellene erre koncentrálnunk, az igazi stratégiákban kellene valahogy arra koncentrálni, hogy mindenki, aki ilyen segítségnyújtást kap, azt tudja, hogy ezzel utol van. Tehát nem a formális megállapodásokra kell ö, alapoznunk, hiszen minden szerződésben benne van az a feltét, az a kitétel, hogy az EU-nak láthatónak kell lennie. Az NGO-kkal kapcsolatban a kollégiumban is beszéltünk erről, kritizálnak bennünket amiatt, hogy támogatjuk a civil szervezeteket, és az egyik kihívás az az, hogy egy olyan társadalomban élünk, amikor a civil szervezetek eh, az élet részét jelentik, viszont a fejlődő országokban nem így van ez. Nagyon nehéz helyzetben kell dolgozniuk ott, és eh, hozzáadott értéket tudnak képviselni, amiket mi nem tudunk létrehozni, hiszen mi kormányzati csatornákon keresztül megyünk, eh, pedig a társadalmat szeretnénk erősíteni. Ezért fontosak az NGO-k, nem lehet őket figyelmen kívül hagyni, viszont az új tagállamok esetében például nincsen az NGO-k számára megfelelő támogatás, mi akkor is a társfinanszírozást írnak elő, megpróbáljuk ezt javítani, de nagyon sok vita van ezzel kapcsolatban, még hogyha néha kérdések is merülnek fel ezzel kapcsolatban. A lehető legjobb érték a társadalmaink számára, hogyha az egész társadalmat erősítjük. Az Európai Unióban ezt nem érezzük, mert szabadak a társadalmaink, viszont nagyon sok országban a szabadság kérdései az ngo keresztül merülnek fel. És persze szeretnénk egy definíciót találni az ngo kapcsolatban, de ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Epping úr kérdése, a költségvetés támogatása, amit tettünk, azt hiszem, hogy 25%-ot költöttünk a költségvetés támogatására, és itt is vitás, vitában vagyunk. Egyrészt az NGO-k dicsérnek bennünket amiatt, hogy ezt a, hogy különböző szerződéseket használunk fel, viszont vannak feltelek is, tehát meg kell, be kell mutatnia azt, hogy megfelelnek a millenniumi célkitűzéseknek, vannak szektorális megakadások is, tehát tulajdonképpen ez egy jó alapot jelent, viszont nehézségekbe ütköztünk két okból kifolyólag, az egyik egy politikai ok volt, a másik pedig, és ez azt, ez azt jelenti, hogy Egyiptom, Tunézia, esetében felmerült az a kérdés, hogy hogyan lehet a kormányon keresztül hogy működni, amely nem biztos megfelelő demokráciát. És tudom, hogy nem volt helyes, hogy így jártunk el. Másodszorban, hogyha költségvetés támogatást adunk, akkor nagyon fontos, hogy milyen minőséget tudunk elérni. Tehát valamit, valamit fel kell mutatni. És a millennium célkitűzések jó célok voltak, viszont uh, túlságosan komplex ez. Háromfajta szerződéses kötelezettségünk van. Az egyik az az, hogy legyen egy, legyen egy jó iránytási szerződés, tehát csak olyan helyre adunk és támogatást, ahol láthatjuk azt, hogy a demokrácia garanciák, emberi jogok garanciája megvan, vagy legalábbis javul. Második dolog az a közfinanszírozás. A szemvőszék megvizsgálta ezt, és kritizálták ezt egy korábbi jelentésben, hogy a közfinanszírozást nem igazán ellenőriztük, azonban tettünk egy ö, ö, új rendelkezést. A közfinanszírozás menedzsmentje, a makrofinanszírozás volt. A kérdés az az, hogyan lehet meghatározni az eredményeit mindennek. Lesznek eh, szektorális költségvetési támogatásaink is, tehát eh, a szektorok számára is kell hozni a szerződéseket, és eh, minőségi reformra van szükség itt. Például, mint Haiti-ban is támogatást nyújtunk, csak azért, mert nem volt megfelelő állami struktúra, teljes anarchia lett volna. Tehát ilyen esetben adtunk segítséget. Itt igazából költségvetés támogatást adunk, de csak akkor, hogyha megvizsgáltunk minden indikátort, a számvőszék néha ezt kritizálja, és azt mondják, hogy nem volt megfelelő a banktranszakció rátánk, viszont vannak dokumentumaink, erre, tehát jobban kell itt a tervezést megvalósítani. Nem ö, fizetünk ki előre költségvetés támogatást, és számunkra néha ez nehézé teszi az országokkal fenntartott kapcsolatainkat, és volt, ahol csökkentettük a támogatásunkat, és megkérdezték, hogy miért. Annyira bonyolult ennek a struktúrája, úgy van kialakítva ez, hogy erős értékelésre van szükség, és megvizsgáljuk a kritériumokat. Szerintem sokkal politikusabbá kell tenni a költségvetés támogatás, sokkal egyszerűbbé kell tenni, egyszerűbben elmagyarázhatóvá kell tenni. Úgy gondolom, hogy ha nyomon követik az új közleményünket, akkor láthatják, hogy végrehajtjuk ezt, és nem váljuk meg a következő eh, finanszírozás periódus végét. Úgy gondolom, hogy eh, sikerül majd ezt elérni. Mrs. Andreasen question. Andreasen asszony kérdése. Soha nem vagyok elégedett. Azon dolgozom, hogy jó eredmény szülessen, és mindig eh, úgy dolgozom minden évben, hogy a következő évben kedvező véleményt ad a számbevőszék, de nem csak rólam van szó, az egész főigazgatóságról, nagyon nagy ez a főigazgatóság, komplex rendszer, és azért javítjuk a rendszert, hogy a számvevőszék pozitív véleményt adjon, ami a külkapcsolatokat illeti ott is a materialitás szintje alatti tolerancia kell, hogy legyen. A két százalékról van szó, ez a nemzetközileg elismert arány, de igen, sajátos akciókról, felépésekről van szó, különlegesebb országokról, és sokszor különleges nehézségek lépnek fel, ami pedig a stáb fluktuációt illeti, erről az előadó is beszélt. Egyébként a bíróság, vagyis a számbevőszék kérdezett rá a reziduális siba arányra. Elmondhatja az ember, hogy javítjuk, javítjuk az állapotokat, de itt igen komoly dokumentumok vannak minden mögött, és szerintem korrekt képet kapunk arról, hogy egy-egy területen mi is történik. Ivanova asszony, az előre lépés, előrehaladás minőség tárgyában kérdezett. Már szóltam arról, hogy ez döntő. Vizet szállítottunk 9 millió embernek, azután Afganisztánban már a lányok 40%-a jár iskolába, de örömmel mondanám, hogy most már segítség nyújtásra nincs szükség egy-egy országban, mert maga az állam, az ország veszi át ezeket a feladatokat, a szociális ágazat, egyebek. Hát ezen dolgozunk. Ezt a filozófiát a partnerországok is támogatják. A Busztáni konferencián elhangzott, hogy, és ezzel én is egyetértek, a legtöbb fejlődő ország a az államháztartás finanszírozása terén, a korrupció ellenes harcban nagyon sokat tett, jelentős előrelépés volt, és azokkal kellene együttműködnünk, ahol kézzelfoghatóbb az előre lépés, de nagyon sok a feladat. Ami a jogosultságot illeti, és az ezzel kapcsolatos hibákat. Ez bonyolult kérdés a jogosultság. Kolmájer asszony is beszélt a projektek időtartamáról. Sokszor a szolgáltatásokat nem minőségi formában nyújtják, és ezért nyúlnak el a projektek. Lehet, hogy rövidebbre fogjuk őket, akkor a számvevőszék elégedett, de közben az eredmény nem megfelelő, nem minőségi a szolgáltatás. A cél az, hogy az eredmény jobb legyen, de világos, hogy a számvevőszék azt vizsgálja, amit vizsgálnia kell úgy kell eljárnunk, hogy igazoltnak, indokoltnak találja a számverőszék a fellépésünket. Itt a bürokráciát csökkenteni kell, és foglalkozni kell azzal, hogy mennyire komplex, bonyolult kérdésekről van szó, ami az eredmények általános keretét illeti. Mint tudják, támogatjuk például az útépítés Burkina Fazóban 3000 kilométer utat építettünk. Burkina Fazónak nincs kikötője, és az alapvető dolgok, gyógyszerek mind közúton érkeznek. ha már vannak utak, akkor hogyan fogja az ország kezelni ezeket az utakat, mi lesz hét év múlva velük, meg kell nézni ágazati szempontból, hogy ez hogy történik. A számvevőszék foglalkozik az oktatási kiadásokkal, tematikus jelentések készülnek a kiadásokról, különböző területeken, az élelmiszerbiztonságról, úgyhogy ez mind segít abban, hogy a segítség, segítségnyújtás hatékonyabb legyen. A számvevőszék már adott az egyéb kérdésekre választ. Vélerasszony, a delegációk emberi erőforrásairól kérdezett. Korlátozott számú stábunk van, egyre kevesebb, és mindent jó minőségben kell nyújtanunk ehhez a legjobb eszköz a jobb képzés, vagy pedig realokáljuk a szódolgozókat, oda küldjük őket, ahol a legjobban szükség van rájuk. De az emberi erőforrásokat jobban ki kell használni azért, hogy jobb eredmények szülessenek, és világosan elmondtam a delegációknak, a stábnak mindezt a kézzelfogható javulás az eredmények terén. Igen, hát vannak valós, igazi javulások, 4 millió ember kapott, jut vízhez, oktatási lehetőség megteremtése, stb. A milleniumi fejlesztési célokhoz igazodunk, és ha megnézzük a nemek közötti egyenlőséget, oktatáshoz a hozzáférést, akkor az eredmények több mint felét mi értük el, de ez nem fekete-fehér helyzet, bonyolult dolgok, és a kínaiaknak nyújtott támogatás segített a kínaiakon, de hát összevetve a kínai a saját támogatását, a mi hozzájárulásunk szerényebb volt, ugyanígy Indiában megvan az, az uniós megközelítés, a tagállamok között nagy a különbség. Nem csak egy projektet akarunk megvalósítani egy-egy országban, hanem úgy akarunk együttműködni egy országgal, hogy a életszínvonal folyamatosan javuljon náluk. Ott van Ruanda példája, a kórházak, mi a halálozási arány fő oka? Szív, infarktus, diabétesz, és nem pedig egyéb betegségek. A ruandaiak értek el itt eredményeket, de a mi támogatásunkkal. Közbeszerzések, ez nagy kihívás, nem csak nekem, hanem a kollégáimnak is. Az egyszerűbb szabályok segítenének, de hát a szabály a szabály, ezeket követni kell, mind addig, amíg nem változnak. Holmájer asszony kérdezett a projektek időtartamáról, erre már válaszoltam, önnek teljes mértékben igaza van, a rossz minőségű projektekért én sem fizetnék, ezt korrekt módon kell intézni azért, hogy később a számbevőszék ne nyilvánítsa ezt hibának. Költségvetési támogatás, az új közlemény erről világosan beszél, ez mérföldkő, mérce a fejlődő országok számára, és nekik annyira bonyolult a rendszerük, hogy tulajdonképpen nem tudják, hogy lesz-e folyósítás vagy nem a költségvetési támogatásnál. Szerintem az építmény legyen olyan egyszerű, hogy ők maguk tudják, hogy lesz-e folyósítás vagy nem, mikor lesz, de ez az értékelési folyamat meglehetősen bonyolult, és remélem, hogy az új szerződések során ez megoldódik. Másik kérdés az külügyi szolgálattal megpróbáljuk, itt az épületpolitika terén is megpróbálunk lépni. A jelölt országoknak nyújtott támogatást is javítani kell. Talán most kevésbé sürgős ez a folyamat, de hogyan is foglalkoztam én ezzel? A országjelentésekben minden egyes szót gondosan mérlegelik. Lettország esetében is így volt. Az országjelentés volt a legolvasottabb dokumentum, és túlságosan is kényes kérdés ez, de itt lehet javítani. Fejlesztési együttműködés és a benchmarkok területén való javítás. Vannak az országonkénti stratégiai anyagok, azután a félidős értékelés. De ezzel foglalkozni fogunk. Megvalósítható, amit a mi támogatásunkkal megvalósul, ezt le kell tudni írni egy mellékletben, egy-egy év során mit értünk el, de a szolgálataimmal ezt megvitatom, még nem tettek ígéretet, de én ezzel komolyan fogok foglalkozni, mert a parlamentnek ez nagyon nagy segítség lenne, mert akkor látnák, hogy mi sikerült elérni, vizet biztosítottunk, stb. A különböző agregátumokat kell itt figyelembe venni, és a csúcs találkozón kiderült, hogy a társadalom mindezeket a fellépéseket igen szívesen fogadja és nagyra értékeli. Köszönöm. Köszönöm, kérdezem a számvevőszéket, hogy szeretnének-e valamit ehhez hozzátenni. Szeretnék egy dolgot eh, kiemelni a költségvetés támogatás kapcsán, amit önök is megemlítettek. Bizonyára tudják, hogy a számvevőszék eh, kiadott egy jelentést a költségvetés támogatási kritériumokról nem régiben. Tudjuk azt, hogy ez az eszköz eh, nagy eh, értelmezési marginokat tartalmaz, és pontosan ez a veszélyének az eszköznek. Ahogy Fielner úr is elmondta, nincs nagy hiba ráta a költségvetés támogatás kapcsolatban, viszont az eredmény oldala kulcsfontosságú, hiszen ennek az eszköznek jobb eredményeket kell felmutatnia, és sokkal hatékonyabbnak kell lennie. Ez, ez, ez, így van-e ez, ahogy ez látható a jelentésünkben, és ahogy Epping úr is sejtett, tehát eléggé ellentétes a kép, amit kaphatunk. Elnök, köszönöm szépen Ehrenhauser úr. Sí, <clears throat> muchas gracias. Igen, köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy két kérdésre válaszoljak, amelyek közvetlenül nekünk lettek feltéve. Holmajer asszony kérdezte, illetve Ivanova asszony tette fel ezt a kérdést. Ami Holmajer asszony kérdését illeti, ha a projekt megfelelően van lebonyolítva, de időn túl, akkor sajnálatos, hogy ezt hibaként kezeljük. Tehát figyelembe vesszük a hiba arány kiszámításánál. Ez egy olyan. Tehát az probléma, hogyha hibának vesszük azt, hogy a kifizetésre az időtartamon túl kerül sor, hiszen a bizottság és a projekt végrehajtói között szerződés van, és a bizottság esetleg úgy gondolja, hogy a határidők nem elegendőek eh, a projekt végrehajtására, és azokat meg kell hosszabbítani, akkor meghosszabbítjuk a határidőket. De hogyha a bizottság nem javasol határidőhosszabbítást, hosszabbítást, akkor sajnos nekünk is ehhez kell tartanunk magunkat. Ami pedig Ivanova asszony kérdését illeti, itt megint csak a beruházási bankról esett szó. Először is azt szeretném elmondani önnek, hogy a négyes számú lábjegyzet a 200 54. oldalon azt mondja, hogy egy paritásos megállapodást kell létrehozni az Európai Beruházási Banka Bizottsága számvevőszék között, és biztosítani kell, hogy a tízes fejlesztési alap esetében ezeknek a operációknak, műveleteknek az ellenőrzését a számvevőszék végre tudja hajtani. Tehát kiterjed ezekre a mi ellenőrzési mandátumunk, ezen a jogi kereten belül mozgunk. Hogyha megváltozik ugyanakkor ez a jogi keret, ez a jogalap, és az a helyzet áll elő, hogy a teljes beruházási bankot tudjuk ellenőrizni, ezt én valószínűtlenek tartom, akkor majd ahhoz fogjuk tartani magunkat, de mi ehhez a kölcsönös, eddig jelenleg hatályba lépő megállapodáshoz tartjuk magunkat. Mr. Rendben, akkor Hauser úr zárja le az egészet. Köszönöm szépen. 15, pont mara 15 perc maradt csak a következő napi rendi pontra, éppen ezért csak egy dologról szeretnék szólni, ami eddig nem hangzott el. Jól látta, nagyon rövid ideje van csak. Igen, tehát egy dologról szólnék, ami eddig nem hangzott el, nevezetesen a Európai Fejlesztési Alapnak a költségvetésbe való integrációja. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos cél a jövőre nézve, úgyhogy ezt lehető leghamarabb meg kell valósítani. A másik dolog, nagyon szépen köszönöm az együtt, eddigi együttműködést, és remélem, hogy informális szinten is az utolsó szakaszában a jelentés elkészítésének ez tovább megy, a, pedig a kollégák megjegyzését illeti, ezeket nagyon jónak tartom, ezeket mindenképpen figyelembe kell venni jelentésbe. Köszönöm. Köszönöm szépen. Fjellner úr szeretne még hozzáfűzni valamit. Én is megpróbálok rövid lenni. Egy személyes megjegyzésem lenne az, hogy az ENSZ-en keresztül ö, utalunk pénzt, és így nem igazán látjuk ennek az európai hozzáadott értékét. Minden EU tagállam tagja az ENSZ-nek, tehát ők is ugyanígy tehetnének. Hogyha az Európai Unión keresztül utaljuk a pénzt, akkor láthatóak vagyunk és elszámoltatatók vagyunk, de szerintem erről még vitázni fogunk. Úgy gondolom, hogy a költségvetés támogatási vita nagyon fontos volt, e, ezzel tényleg foglalkozni kell, Epping úr már elhagyta a termet, de a költségvetés támogatási előnye szöként az adományozónál van, hiszen könnyű végrehajtani, csökkenti hiba százalékot, és úgy gondolom, hogy biztosnak kell lennünk abban, hogy a fogadófél számára is ugyanilyen fontos az előny, a 2010-11-es jelentésekben nagyon fontos iránymutatás volt ezzel kapcsolatban, le kell építeni, meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan lehetne erősíteni azokat a garanciákat, amiket a hatékonyság szempontjából adunk, és hogyan tudjuk elérni azokat az eredményeket, amiket szeretnénk a költségvetés támogatással. Sacik Mákakis úr az NGO-kkal kapcsolatban fontos megjegyzést tett. Nagyon érdekes kérdés ez, mert néha gongózokkal kell szembenézni, tehát nem, kormányokkal szervezett, nem kormányzati szervezetek. Ez valóban kihívás ez számunkra akkor, amikor átláthatóságról van szó. És ahogy sokszor meg kell is elmondani, ha már ezt végrehajtó szervként is tekinthetjük ezeket az NGO-kat, nem csak pénzügyi kérdésekről van szó, hogyha megvizsgáljuk a lobbizás kérdését, akkor itt is felmerül az elszámoltathatóság kérdése. Még egyszer a hiba százalékról, amikor elkezdtem itt dolgozni ebben a szabizottságban néhány évvel ezelőtt, akkor meglepődtem azon, hogy az EU projektek a fejlődő országokban mindig sokkal jobb hibaszázalékkal dolgoztak, mint az Európai Uniós projektek, és minél többet dolgoztam ezen, akkor jobban láttam a struktúráját annak, hogy ez miért így van, és ezért is tettem vissza ehhez a kérdéshez. Lehet, hogy kétszázalékos a hiba arány, de ha kivesszük az előfinanszírozást, akkor már 5%-nál vagyunk a hiba százalékokat illetően, viszont ha kivesszük a költségvetési támogatást, illetve a, a előfinanszírozást, akkor már 800-nál lennénk. Hogyha a jövőre tekintünk, tekintünk, akkor kicsit aggódok. Igazából a bizottság miatt aggódok. Szerényen tekintenék a jövőbe, tudva azt, hogy 5%-os a hiba arány az előfinanszírozás nélkül tehát 5% a ideiglenes, illetve a végső kifizetések esetében, és eh, azért egy kicsit megnyugtat az, hogy azt mondta, hogy sokkal többet kívánnak tenni annak érdekében, hogy a hiba arány csökkentsék, mert eh, az emögött eh, meghúzódó trend miatt kockázatokba ütközhetünk, és egy kicsit szerényebb hozzáállást kellene elvárni és hogy ne e, ígérjünk nagyobbat, mint amit el tudunk érni majd. Elnök, köszönöm szépen! Úgy gondolom, hogy most már így le is zárhatjuk a 3 és négyes es napirőni pontokat. Köszönöm szépen a biztos úrnak, a számvevőszeki képviselőknek, és szeretnék rátérni az ötös napi pontra, amely A külső segítségnyújtás irányításának a bizottság által a központi részlekről a külképviseleteket történt átruházásának kihatása a támogatások nyújtására. Ez egy saját kezdeményező jelentés a Fejlesztési Szabizottsággal együtt. Kálfin úr a jelentéskészítő, és azt kérem, hogy mutassa be az ajánlásait. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, ez olyan téma, amely ről az elmúlt órák során részletesen beszéltünk az előző pontok kapcsán, de néhány hónappal ezelőtt volt egy külön jelentés a számvevőség részéről, ami az átruházásról szólt, és ezt a mi szakbizottságunk elfogadta néhány ajánlással. Többé-kevésbé ezek ezekkel már foglalkoztunk, ezekkel a kérdésekkel, de röviden összefoglalnám, miről van szó. Először is a számvevőszék jelentése átfogó, analitikus és nagyon jó alap arra, hogy javítsuk a küldöttséges szintjén az erőforrásokkal való gazdálkodást. A másik, a teljesítés gyorsabb lett minőségi téren és pénzügyi irányítás terén. Harmadsorban még mindig vannak gondjaink, ami a finanszírozott projektek minőségét illeti. Nem csak a könyvelésről van itt szó, hanem a projektek hatásáról, hatékonyságáról. Volt egy ajánlás, amit mi fogalmaztunk meg, és ez az Európai Beruházási Bank külső mandátumának része, vagyis hogy helyi konzultációkat folytassunk, amennyire csak lehetséges, és ez a fejlesztési alapok esetén indokolt. Vagyis a helyi érdekelt felekkel kell konzultálni, még mielőtt valamely projektről döntenénk, majd pedig a végrehajtási folyamat során is. Majd pedig egyébként a biztos úr szólt arról, hogy hogyan is áll az alkalmazottakkal kapcsolatos helyzet, a fluktuáció a különböző szervek által alkalmazott stáb kérdése, a parlament ezzel már foglalkozott itt a hatékonyság kapcsán. Azután a mentesítési eljárás során erről már beszéltünk, az európai közpénzek kölcsönadása, valamint a fejlesztési segítségnyújtás egyéb hozzájárulást fizetők által a szakbizottságunk már ajánlásokat fogalmazott meg, és azt ajánlom, hogy ezt a fejlesztési bizottság felé küldjük meg. Köszönöm. Elnök, van-e olyan képviselő, aki szeretne szólni, Gresszel asszony? Köszönöm szépen, Kálfin kollégának köszönetet szeretnék mondani az állásfoglalásért, de tekintettel az előttünk fekvő problémákra úgy gondolom meg kell kísérelnünk még néhány módosító indítványt is megfogalmazni, kiindulva a számvevőszék külön jelentéséből. Egyszerűen fel kell szólítanunk a delegációk eh, folyamatainak ellenőrzésére, ugyanis a számbőszék bemutatta, eh, hogy milyen folyamatok vannak, és ezek össze-vissza mennek, többen foglalkoznak ugyanazzal, tehát amit megfogalmazott, ezzel kapcsolatban egy felszólítást kell intéznünk a számvevőszékhez. Másodszorban a hatos ponttal kapcsolatban tisztázással kell élnünk. Kolléga a külügyi szolgálat egy külön intézmény, a bizottság egy külön intézmény, mind a kettőnek elszámoltatási kötelezettsége van, ezt felépítettük itt intézményenként a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban. Éppen ezért el kell kerülnünk azt, hogy a külügyi fellépés esetén olyan dolgokat alakítsunk ki, amiből mindenki kiszolgálhatja magát. Tehát vigyázzunk, itt ez egy építési terület, veszélyes üzem, ne építsünk fel olyan forrásokat, amit mindenki használhat ezen a ponton. Világosan meg szeretném mondani, az egyetlen pont, ahol azt mondjuk, hogy hogy hagyjuk a dolgokat, azok az európai nagykövetek. Mindenhol máshol vigyáznunk kell az elszámolási kötelezettségre, ugyanis világosan kell látnunk, hogy egy megosztott menedzsmentet fognak itt kiépíteni a külügyi fellépés területén. Ez egy logikus következménye az eddigi történéseknek. Éppen ezért azt tanácsolom, hogy az eddigi tapasztalatok alapján a megosztott menedzsment területén jó lenne, hogyha ezt elkerülnénk a külügyi fellépésnél, hiszen a külügyi szolgálatoknak rendkívül nagy hatása lesz a tagállamokra, és ott eldönthetik, hogy mit finanszíroznak, mit csinálnak. Éppen ezért mi parlamentként okosaknak kell lennünk, és fel kell szólítanunk a megfelelő fellépésre a külügyi szolgálatot. Jó lenne itt, hogyha ez kis ellentmondást látná, látnánk. Nem szeretném azt, hogy arra szólítsuk fel őket, hogy olyan legyen az együttműködés, Eh, amely már nem veszi figyelembe az intézmények elszámolási, eh, elszámolási kötelezettségét. Még itt van a biztos, úgyhogy szeretném kiasználni az alkalmat és elmondani azt, hogy a személyzetnek az elosztása az egyes delegációkban bizonyos formában a politikai prioritásokhoz kell, hogy igazodjon. Én aggódok, hogyha azt látom, hogy az Európai Külügyi Szolgálat Afrikában száz emberrel rendelkezik, gyakorlatilag ez az ő személyzeti erőforrásának több, mint egy harmada. Tehát olyan delegációban ül az embereknek a fele, ahol nem kellene, de az sosem beszél ugyanakkor a külügyi szolgálat Afrikáról. Tehát, hogyha Afrika nem annyira fontos, akkor miért van ott az embereknek ekkora nagy aránya? Tehát, hogyha a politikai prioritásoknak a kérdését és a személyzeti allokációnak a kérdését összefüggésbe hoznák egymással, az nagyon jó lenne a múltbeli tapasztalatok alapján is, és a bizottságnak azt tanácsolnám, hogy járjon el így. 60-70 ember nem kell, hogy a Fidzsi szigeteken üljön. Miért van erre szükség? És aztán azt hallom itt állandóan, hogy nincsen elég személyzet. Hát én is szívesen szívesebben ülnék a Fidzsi szigeteken, mint itt Brüsszelben, de hát nyilvánvalóan ez nem lehet szempont, amikor ilyen kérdésekbe döntünk. Köszönöm szépen, ki kíván még szót kérni? Senki? Senki? Akkor Káfin úr szeretne válaszolni Kreszle asszonynak. Igen, tisztelt elnök úr, nagyon röviden. Teljes mértékben értetek azzal, hogy sokkal jobban kellene koncentrálni a munkatársak hatékonyságára, illetve a munkatársak szétosztására. Az nagyon nehéz az én szemszögömben ezt megítélni. Lehet, hogy a biztos úrnak megvan erről a pontos információja. Nem igazán érzem magamat kompetensnek ebben a kérdésben. Abszolút igaza van abban, hogy nagyon sok olyan sok mechanizmus van, amely egymástól függ, és kezdünk visszatérni arra a kérdésre, hogy ha emlékszik erre, beszéltünk arról, hogy a külügyi szolgálat létre fog jönni, és mi lesz majd a felelősségi köre, ki lesz majd felelős a pénzügyi kezelését, és bizonyára emlékszik arra, hogy milyen vitáink voltak. A külügyi szolgálattal szemben különbözőek voltak a véleményeink azzal kapcsolatban, hogy ki legyen felelős a delegációban a pénzügyi kérdésekért azt mondták, hogy az elő, külügyi szolgálat képviselőnek ennek lennie, de hogyha szükség van arra, hogy felülvizsgáljuk a fejlesztési munkatársakkal fenntartott kapcsolatokat, akik valóban kompetensek a fejlesztési kérdésben, illetve a pénzügyi jelentéstevéssel kapcsolatban, akkor mm, mindenképpen meghallgatnám Pibax eh, biztos úr, illetve Ashton eh, elnök asszony véleményét elnök, Gressle asszony és eh, mindenki más benyújtott módosítókat január 18-áig, 12 óráig. Köszönöm szépen, lezárom az ülésünk ezen szakaszát. Egy kicsit meg is szakítjuk az ülést, és pedig a koordinátor üléssel folytatjuk a munkát, és mindenkit arra kérek, hogy hagyja el a termet, hogyha nem kell itt maradnia a koordinátor ülésen. Köszönöm.